Kérem Önöket, hogy foglaljanak helyet. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, van-e valakinek ellenvetése szöveggel kapcsolatosan úgy látom nincs, akkor ezennel elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet.